kapcsolatban úgy gondolom, hogy ezzel akkor át is térhettünk a következő napi rendi pontunkra, a tanács és a bizottság nyilatkozatára. Montenegró 2012. évi eredmény jelentésével kapcsolatban elsőként Lucinda Creighton asszony kap szót, hogy a tanács nevében állást foglaljon. Parancsoljon, Kréton asszony! Köszönöm ismét a szót, elnök úr, tisztelt képviselők! Amikor a tanács felmérte a bővítési folyamat uh, mikéntjét 2012. decemberében pozitív véleményt formált Montenegro előrelépéseiről. Konkrét kérdéseket is felvetettünk például a parlament működésének erősítését, a bíróságok működését, a korrupcióellenes szakpolitikát, az emberi jogokat és a kisebbségekhez tartozó jogainak érvényesítése. A tanács rámutott arra is, hogy a közigazgatás reformja tovább haladt, Montenegró ezentúl folyamatosan teljesíti a stabilizációs és társulási megállapodásban tett vállalásait, és nagyon pozitív szerepet játszik az egész térségben, például konstruktív módon vesz részt a regionális együttműködés kiépítésében a Nyugat-Balkánon. Ezek megjelennek, ezek a pontok az önök állásfoglalása szövegében is, és köszönöm a jelentéstevőnek, Császtánoknak, hogy megírta ezt a jelentést, és pozitív módon járult hozzá ahhoz, hogy a csatlakozása folyamata előrelépjen. Ez az ország most tovább kell építsen az eddig elért alapokra, konszolidálva a reform folyamatát. Különös figyelmet érdemel egy az, hogy a jogállamiság kiépítésében stabil lépések szülessenek, hosszú távú időtálló reformokra van szükség, például a szervezetbűnözés elleni harcban, a korrupció elleni harcban, amely magas szinteket is elér. A tanács üdvözli az Európol azon jelentését, amely a montenegrói szervezetbűnözés ügyéről szól. További erőfeszítésekre van szükség azért, hogy a bíróságok függetlenül működhessenek, és erősíteni kell a közigazgatási kapacitásokat is. Egészében véve a csatlakozási tárgyalások igen jól indultak a ciprusi elnökség az első fejezetet meg tudta már nyitni annak idején Montenegróval, a kutatási és tudományos fejezetet, aztán az ír elnökség egy második fejezetet is megnyírt, megnyitott, az a kutatási és kulturális fejezetet, és aztán tovább folyt ez a munka a múlt héten. A következő hónapokban reméljük, hogy a tárgyalások pozitív módon folynak tovább, és további fejezetek nyílhatnak meg örömmel látjuk azt, hogy a tárgyalásokkal párhuzamosan a screening folyamat is nagyon jól halad. Decemberben az Európai Unió átvilágította a jogállamisági kérdéseket, például a bíróságok, az alapjogok érvényesülése, szabadság és biztonság témaköreit Montenegró elkezdett azokat a cselekvési terveket, amelyek alapján meghatározhatjuk a benchmark mértékeket a fejezetek megnyitásához. Az iránynökség alatt azonban már valószínűleg nem nyílnak meg. Előkészítő munkára van szükség, még ha nagyon nagy jó minőségben, és ehhez némi idő is kell persze. Ugyanakkor tovább bátorítjuk Montenegrót, hogy vigye tovább ezt a munkát a lehetőleg gyorsabban. A bűzítés folyamatának korai szakaszában kell kezelni ezeket a fejezeteket, annak érdekében, hogy szilárd alapokat teremtsünk a reform végrehajtásához, ami rendkívül fontos a tanács véleménye szempontjából, gondolom az EP szempontjából is. Azt szeretnénk, ha a cselekvési tervet Montenegro még az írelnökség alatt benyújtaná, hogy a tanács elé bocsáthassuk ezt, erre bátorítjuk Montenegrót. Elnök úr, tisztelt képviselők, bizonyal belátják, hogy sok teendő, sokat léptünk az irányökség alatt, sok teendő van még, fenn kell tartjuk azt a pozitív lendületet, amely kialakult az elmúlt hónapokban, és arra garantálhatom, hogy az írelnökség elkötelezett a tárgyalások elővitele, előrevitele szempontjából. Végül szeretném megköszönni a parlament munkáját, amelyet nagyra értékelek, és jelentéstevő munkáját is, amely nagyban segítettem Montenegró csatlakozásának folyamatát, üdvözlöm azt, hogy a két intézmény, a tanács és a parlament között oly szoros az együttműködés ebben a témában, és várom gondolataikat és szakértelmüket ebben a témában, amely a tárgyalások sikeréhez majd hozzájárul. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, most a bizottság nevében megadom a szót Füle úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Hálás vagyok a jelentéstevőnek, Császtánoknak, aki elkészítette ezt a Montenegrói jelentést. A 2012-es um, országjelentést tükrözi ez. Montenegró továbbra is nagy előrelépést ér el évről évre a tárgyalások során. Időközben a csatlakozási tárgyalások érdemi részére tértünk rá. A, a fejezetek átvilágítási folyamata ö, folytatódik. A 25-ös fejezetet, a tudományos fejezetet sikerült lezárni, illetve decemberben, illetve három napja a 26-os fejezetet, amely az oktatásra vonatkozik. és továbbra is koncentrálunk a további fejezetekre, és köszönetet szeretnék mondani az ír elnökségnek a kiváló munkájukért. Két, négy megjegyzésem lenne a további um, kihívásokkal kapcsolatban. Először is prioritást kell adnunk a folyamatos alkotmányos, a folyó alkotmányos reformnak, az igazságszolgáltatás reformjának, illetve e, a Velencei Bizottság ajánlásainak megvalósításának. Ennek a reformnak a véglegesítése elengedhetetlen a csatlakozási tárgyalások e, tovább folytatásához és lezárásához. E, sikerült előrelépést elérni a korrupció és a szervezetbűnözés bűnözés elleni harcban, Azonban továbbra is elég kevés ügyet sikerült feltárni, és kevés ügyben indult eljárás. Harmadszor a teljes megfelelésre van szükség az Európai Uniós alapelveknek, annak érdekében, hogy Montenegro az európai integráció útján tovább léphessen. A média szabadságának védelme e-, elengedhetetlen. A montenegrói hatóságok feladata az, hogy az újságírók elleni erőszakos cselekmények feltárásra kerüljenek. Negyedszer pedig további további feladatokra van szükség, további erőfeszítésekre van szükség a roma lakosság, illetve egyéb kisebbségek jogainak erősítése, gazdasági és szociális jogainak erősítése érdekében. Ezek nagy kihívások. Remélhetőleg Montenegro folytatja a fáradozásait ezen a területen. Tisztelt képviselők, még röviden kitérnék a legutóbbi elnökválasztásra, amely vitatott volt. Montenegro az Európai Uniós tagságra törekszik a csatlakozás a tárgyalásokkal, és minden panaszsal, panaszt azonnal ki kell vizsgálni. Az a választási eredmények nem vethetnek fel kétséget. Remélem, hogy a a montenegrói hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy újra helyreállítsák a hatóságok függetlenségét, illetve a politikai pártok függetlenségét. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a frakciók hozzászólás, hozzászólásaihoz. Tenok úr az első hozzászóló, aki jelentéstevője is ennek az anyagnak. Tenok úr. Elnök úr, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Montenegro ügyében lehetek állandó jelentéstevője a parlament részéről. Kicsi, ám gyönyörű ország ez, és a világ színpadán fontos szereplő lehet. Sikertörténet a Nyugat-Balkán amúgy szomorú összefüggésében. A kutatási, fejlesztési fejezet jó lezárása és a folyamatban levő tárgyalások nem csak az előlépés jelei, hanem jelzésértékűek az összes nyugat-balkáni szomszédország számára. Azt jelzi, hogy nem állt le a bővítés a horvát tagsággal, hanem más országok is beléphetnek ebbe a körbe, amelyben teljesítik a feltételeket. Az általános pozitív atmoszféra ellenére nem hunyhatunk szemet egyes problémák felett sem. Fentartásaim vannak a bíróság függetlensége és számon kérhetősége felett a bírák, bíró képzése, az elhúzódó ügyek, és a, meg kell erősítenünk a korrupció elleni fellépést, valamint a szerepbűnözés elleni harcot, valamint a megválasztott politikusok magatartási kódexet is be kéne vezetni. A civil szervezeteket is be kell vonni a reform folyamatába. Vannak aggályok a média szabadságával kapcsolatban. Vádak születtek meg, mondanak új, újságírókat zártak börtönbe. Minden az újságírók elleni támadást ki kell vizsgálni, és el kell ítélni a tetteseket. Végül gratulálok Vujabonics elnök úrnak, hogy újra választották államfőként voltak vádak és panaszok az eredményekkel változásokkal kapcsolatban, de nincs bizonyíték arra, hogy ne lett volna méltányos, szabad és szabályos a választás. Ezért kérek minden politikai erőtől vegyenek részt a parlament munkájában a nyílt, észszerű, demokratikus tárgyalás szellemében, diskurzus szellemben, hiszen hozzájárulhat minden párt az EU csatlakozás sikeréhez. Kicsi, ám gyönyörű ország Montenegró, amely jogos igényeket fogalmazott meg a tagság ügyében. Reméljük, hogy ezek mielőbb valóra válnak, és csatlakozhat az ország az európai népek családjához. Eh, thank you, Mr. Tano. Tiene la palabra ahora por el... Eh, Köszönöm szépen, Tanok úr. Most pedig a néppárti frakció nevében Két és fél percben Ibris Adzsics kolléganő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Dagen innan beslutet skulle fattas om Montenegro skulle få börja för... Úgy gondolom, hogy a Montenegróval kapcsolatos jelentésbe vannak kérdések hogy miket kell fölvenni, miket nem, például a választási kérdés. Valaki azt mondta, hogy Montenegro még a reformokkal nem jutott odáig, hogy érett legyen a felvétele, például a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc még nem ért el a megfelelő státuszba ahhoz, hogy taggá váljon Montenegro. Tehát még sok eh, reformra van szükség. Az én érveim azonban, és mások is csatlakoztak ezekhez, az az, hogy minél hamarabb meg kell kezdeni a tárgyalásokat, hiszen ez biztosítja nekünk a lehetőséget arra, hogy az országban zajló folyamatokra befolyást gyakoroljunk, és olyan állapotokat teremtsünk, amelyeket szeretnénk. Megindultak a tárgyalások, tekintettel arra, hogy ön biztos úr zseniális módon úgy döntött, hogy a 22.-23. Eh, eh, esetében megnyitja a tárgyalásokat, Én nagyon várnám az ezzel kapcsolatos határozatot, ugyanis ez a legjobb a tárgyalások elindulására szóló döntés, ami ez a legjobb, ami történhet a régióval. Nem megbüntetni akarjuk őket, hanem segíteni annak érdekében, hogy a szükséges változások végrehajtására kellő idejük legyen. Ami a elnökségi választásokat illeti, szeretnék utalni arra, amit Tenok úr mondott az imént, a az Európai Bizottság megkapta a jelentéseket erről a választásról, ezek szabad és fair választások, tisztességes választások voltak. Mindez idáig ettől eltérő álláspontot nem hallottam. Az Európai Unió az Európai Uniót és a jelölteket is arra szólítom föl ott az országban, hogy a választások eredménye fogadják el, az esetleges nézeteltéréseket pedig konstruktív módon az intézményeken belül, nem azonokon kívül Eh, oldják meg. Így tudják csak megmutatni, hogy az ország politikai szempontból érett, és ez lesz nyilvánvalóan a fő feltétele annak, hogy Montenegrót felvegyük teljes jogú tagként az európai országok családjába. Köszönöm szépen, Ibrisadzsics asszony, a szocialisták és demokraták nevében két és fél percben Rucsek kolléga kap szót. Obviously after... Kedves kollégák, július elsője után, mikor is eh, Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz, eh, Montenegro határos lesz az Európai Unióval, és ez világos példa lehet eh, arra, hogy előre lépést lehet elérni, hogyha egy ország a reformokra koncentrál. Természetesen Montenegro amellett, hogy jó ösvényen jár, még hosszú út áll előtte. pártatlan és hatékony igazságszolgáltatási rendszert, eh, a korrupciós elleni harcot erősíteni kell. Emellett eh, a eh, politika mentes és az érdemeken alapuló közigazgatás felépítésében is fontos előrelépéseket kell még elérnie, de más ágazatokat is említhetnék. És minden aggoda, minden kételyt el kell oszlatniuk a média szabadsága területén. A lehetővé kell tenni az újságírók számára azt, hogy szabadon kritizálhassák a hatalmat, de ez egy alapértéke az Európai Uniónak. A szabad és kritikus média visszacsatolást jelent, amely hatékony, a hatékony kormányzás záloga. Emellett Montenegrónak egyéb reformokat kell bevezetni, Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a reformok még a választások előtt meg, bevezetésre kerüljenek, hogy a választás során ne vonja el a figyelmet más ügy. Azt remélem, hogy Montenegro gyors előrelépést tett ezeken az említett területeken. Köszönöm. Elnök, köszönöm Raucsak úr, most megadom a szót a liberálisok nevében két percre Weigel úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, miniszterasszony két napja. A miniszterasszony említette, hogy Brüsszelben egy csatlakozási konferenciára került sor Montenegróval, és a második csatlakozási fejezetet megnyitották, és a 26-ost az oktatást lezárták. Ennek szimbolikus jelentősége van, ugyanis ez a fiatal montenegróiaknak lehetővé teszi az Erasmus Mundus és egyéb programokban való részvételt. A tárgyalásokon való előrelépés annak köszönhető, hogy Montenegro már nagyon jól felkészült ezen a területen, illetve az ír elnökségnek is köszönhető ez az előrelépés. Tenok úr javaslata, javaslatában más területeken is említi montenegrói előrelépést, amelyek, amely területek elengedhetetlenek Azonban van számos olyan terület, ahol további előrelépésre van szükség. Igazságszolgáltatás, az ügyé, ügyészek, államügyészek függetlenségének biztosítása, korrupció ellen harc, modern adminisztráció, közigazgatás, civil társadalommal való párbeszéd, stb. A legutóbbi elnök választások demokratikus hogy ezek az demokratikus sztenderdeknek megfelelően szervezték, de ezek megmutatták a megosztottságot, Montenegróban etnikai és vallási alapú megosztottságot. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kompromisszumokat sikerüljön kötni Emellett a nem heteroszexuálisok jogainak elismerése sem történt meg teljes mértékben. Összességében nagyon fontos szerepet játszik Montenegro, hiszen stabilizátor szerepe van a régióban. Szeretnénk továbbra is monitorozni, figyelemmel kísérni ezt az előrelépést. Köszönöm, most megadom a szót a zöldek nevében Lunácsek képviselőnek. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, miniszterasszony. Montenegro valóban nagyon szép ország. Gyönyörű tájak, kedves emberek, hagyományok, sokféleség jellemzi. Ám meg is kell őrizze ezt a szépséget. Ökológiai meghatározás szerepel az alkotmányában ugyan, ám sokat kell tenni még a megújuló energiaforrások hasznosítása, energiahatékonyság és idegenforgalom környezetbarát kialakítás érdekében. A sokféleség révén lehet persze a demokráciát és a jogállamiságot is feltartani és erősíteni az állampolgárok érdekében. Én és frakcióm üdvözöljük azt a tényt, hogy Montenegro a következő ország, amely csatlakozási tárgyalásokat folytat Európával. Horvátország csatlakozik nem sokára, nagyon fontos, hogy sorba, már a sorban van a következő ország. Ugyanakkor vannak bíráló pontok, amelyeket szeretnék felvetni, csatlakoznak ezek a már felvetett bírálatokhoz. Különösen két aspektus számomra és frakcióm számára aggályos. Az egyik a médiumok szabadsága és függetlensége. Egy konkrét ügyet szeretnék felvetni. Két újságírót ellen per folyik, a, tudnék, a, a miniszterelnök húga eh, a privatizáció, a Telekom privatizáció ügyében érintett volt, erről írtak egy bíráló cikket, vagy egy lelepedő cikket, és emiatt bíróságra állították őket. Ez elég aggályos. A második pedig a mostani elnökválasztásokhoz kapcsolódó probléma. Ezt az ellenzéki pártok súlyosan bírálták, és több civil szervezet is, mármint a választások folyamatát. Rendkívül fontos szerintem mondani a szempontjából, hogy bemutassa, hogy a demokrácia szempontjából, hogy kivizsgálják átlatotó módon az összes ilyen panaszt. Mindenféle pártérdektől függetlenül. Remélem, képviselőtársaim, hogy ezek a módosítók megkapják támogatásaikat. Majd meg a többi is, amit beterjesztek. Köszönöm. la palabra ahora por el grupo de... Köszönöm szépen. Most pedig a GUE NGL frakció nevében Hontis úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tény, hogy Montenegro egy jóval egyszerűbb eset a bővítés esetében, és egyszerűbb esete a csatlakozni kívánó országoknak, de azért vannak még kérdések. Például az, hogy a polgárok javát és a polgárok jólétét szolgálja-e a csatlakozási folyamat. Montenegro már eleget tesz bizonyos feltételeknek, még akkor is, hogyha a jelentésben szereplő néhány problémát meg kell oldani, de az népnek a helyzete nem feltétlen javul közvetlenül a csatlakozásra. Folyamatosan nő a munkanélküliség, a statisztikák alapján szegénység terjed, magas a munkanélküliség, és más egyéb problémák is vannak, amik ebből következnek. Az intézkedések e problémáknak a megoldására a következők. Így például ellenőrizetlen külföldi beruházásokra, befektetésekre kerül sor az országban. Montenegro most egy olyan országá vált, ahol virágzik a pénzmosás. Másodszorban próbálnak magánosítani, beruházni, tehát kiárusítják az állami tulajdont harmadsorban, olyan beruházásokra kerül sor, amelyek a környezetet károsítják, és ezzel próbálnak meg az idegenforgalom területén egy verseny előn biztosítani saját maguknak. Tehát biztos úr, miniszterasszony, a javasolt intézkedések a fennálló problémák megoldására mind ugyanabba az irányba mennek, mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a Balkánon élő, a balkáni országban élő emberek bizonyos reményeket fűznek a most bekövetkező változásokhoz. Az európai gazdasági válság ugyanazon ugyanakkor a semmibe foszlatja ezeket a reményeket. Talán meg tudjuk még valósítani az ő álmaikat? Biztos úr, miniszter asszony, van egy alapvető probléma. Az, hogy mit akarunk tulajdonképpen valójában, alapvetően, milyen irányba próbáljuk meg megoldani a problémákat. Köszönöm szépen, Huntis úr, most pedig Kukán úr kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, miniszterasszony, elnök úr, biztos úr. Először is szeretném megköszönni én is Tenok úrnak, a jelentéstevőnek azt, hogy egy kiegyensúlyozott, kielelt jelentést írt meg Montenegró, az integrációs folyamatban vezet a nyugat-balkáni országok körében, ezt mindenképpen nagyra kell értékelnünk önmagában is. A tárgyalási folyamat megnyitása már segítette önmagában az ország ambícióit. Ezért szeretném felhívni a montenegrói politikusokat, hogy folytassák a reformokat, azt a munkát, amelyet elkezdtek, ám amely még nagyon sok tennivalót kínál, például a korrupció elleni harc, a szervezett elleni fellépés terén. Ez nagyon fontos intézkedéseket kell bevezetni. A politikai pártok finanszírozásának átláthatóvá tételében, a politikai kampányok finanszírozása ügyében, és a korrupciós vádak kivizsgálását is bizony javítani kell. A politikai és gazdasági kritériumok, amelyekben az ország eh, előrelépéseket tett, nos, ezeket meg kell szilárdítani, hogy egy stabil, demokratikus rendszer jön létre, mert hosszú távon is megáll a lábán. A politikai elitnek tovább kell dolgoznia ezen. Az elnökválasztások után kialakult politikai helyzet emlékeztet bennünket arra, mennyire kényes még mindig a demokrácia egyensúlya világos, minden még itt feló kérdést ki kell, tisztázni kell, mármint a választások mikéntjének kérdését. Ugyanakkor azt is világosá kell tennünk, hogy a parlament bolygotálása nem lehet megoldás az ország számára. Hadd hangsúlyozzam végül azt, hogy a Montenegróval folyó tárgyalások nagyon fontos üzenetet küldenek a Nyugat-Balkán többi országa címére is. Az Európai Bizottság ezért kell átfogó módon konzekvens módon érvényesítse a kopenhágai kritériumokat. Köszönöm szépen, Kukán úr. Most pedig Zara úr a szó két és fél percre. Csirnov Horovszú, jedno... Mondd, a csatlakozási feltételek Montenegro kapcsán úgy tűnt, semmiképpen sem tekintetőek könnyűnek. Nem lesz ez, gyalog, nem lesz ez sétagalop. Horvátország csatlakozása után bármely csatlakozás egyre nehezebbé válik. Egyre magasabbak a, a korlátok, amelyeket át kell ugrani, és az Európai Uniós tagállamokban érezhető köztámogatottság a bővítés mellett egyre gyengül. Ezért értek egyet az jelentőstevől abban, hogy Montenegrónak tovább kell folytatni a reformjait, különösen a bíróságok működése és a korrupció elleni harc tekintetében, valamint a média szabadságát erősítve meg kell oldani a problémákat. Montenegró nem engedheti meg magának, hogy politikai válságba sodródjék éppen most. Montenegro vezető szerepet a térségben, a csatlakozás útján egyfajta éllovas, erről többen beszéltek. Ám azt nem engedheti meg magát Illova szerepében tetszelegve sem, hogy alávecsülje a még előtt álló feladatokat. Köszönöm szépen, most a spontán hozzászólások következnek egy percre. Szemke úr, szó. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani, hogy beszélhetek erről a kérdésről, mert Montenegro csatlakozása számos szempontból fontos e, és érdekes, mind jogi, mind politikai e, szempontból. Hogyha jogi szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, e, szerencsére egy olyan országról beszélünk, amely hatalmas előrelépést ért el a jogrendszer reformja, illetve a korrupció elleni harc területén. A média szabad, és a bíróságok függetlenek. Van azonban egy második aspektus, amely szintén nagyon fontos ezen a területen, ezen, ebben az országban. Természetesen garantálnunk kell a, szabad, a biztonságot Európában. Amit nagyon fontos, az az, hogy Montenegro stabilizátor szerepet játszik a Balkán régióban. Nagyon nehéz történelme van ennek, az orsz- ennek a régiónak, itt nagyon sok háború dúlt. Köszönöm szépen Zemke úrnak, mondja az elnök. A választási folyamatoknak a kezelése nyilván a demokratikus érettségről ad bizonyítványt az ország esetében, de amit itt a választási manipulációkon terén láttuk, hát ezek nem Montenegró eh, melletti garas letételre késztetnek minket. Podgorica már régóta követi azt a célt, hogy az Európai Unió tagjává váljon, és, sok, és nem veszett el a szemünkből. Az elmúlt évben csak a választásokkal voltunk elfoglalva, először a parlament, aztán az el. De fontos, hogy most már a reformokról beszéljünk, ne hanyagoljuk el azokat, és a politikai befolyásolása, az igazságszolgáltatásnak, a média szabadság és a korrupció területén elinduljanak végre a reformok. Fontos az is, hogy Montenegro további erőfeszítéseket tegyen az Európai Unió sztenderdeknek az elérésébe, a korrupció elleni küzdelem, a kisebbségek védelme és az igazságszolgáltatás területén. Csak így lesz majd európai perspektívája az országnak, és a horvát ország csatlakozása nyilván nem lehet a balkáni bővítésnek a véde, más posztjugoszláv államoknak is követniük kell Horvátország példáját. Köszönöm szépen, Mölcer úr, most pedig Kacsin úr kap egy percben szót. Čestitam poročevalcu Črnigor. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek Montenegro eh, témájában, illetve az Európai Bizottságnak is, hogy 26 eh, fejezetet lezártak. Eh, ez nagyon jó szervezést, munkaszervezést mutat. Mely intézményeket blokkolják, nem a parlamentet és nem a miniszterelnök hivatalát. Az EU Montenegro konferenciára hamarosan sor kerül. Nem értem, hogy nem látom, hogy az ellenzéknek miért kellene ezt blokkolni. Montenegro nem Albánia. Sikeres reform folyamatot tudhat maga mögött az ország. Hogyha blokkoljuk ezt a konferenciát, ez rossz üzenet. Szeretném elmondani, hogy nem így fogjuk ezeket a problémákat megoldani. Intézményes megoldásra van szükség, és parlamenti demokráciában a parlamentnek a szerepét gyakorolni kell. Köszönöm szépen, Kacsin úr! Most pedig biztos úr, eh, Füle úr következik. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy gratulálok eh, Charles, Charles Tenoknak, eh, aki kiváló jelentést eh, készített. Egy nagyon jó kiegyensúlyozott üzenetet fogalmazott meg Montenegrónak a reform folyamatot folytatnia kell. A tavaly tavasz óta már screening jelentéseket készítette el az Európai Bizottság az igazságszolgáltatással, eh, a, illetve a 23-as, 24-es fejezetekkel kapcsolatban. Az Montenegrót a tanács meghívta szeptemberben a cselekvési tervek előkészítésére, illetve a benchmarkok eh, megnyitására. Ezeken, ezekben a fejezetekben, amelyek eh, a jogállamisághoz kapcsolódnak, eh, ezekben való előrelépés eh, nagyban meghatározza a mm, csatlakozási tárgyalások előrehaladását. Meg vagyok győződve arról, hogy Montenegro továbbra is az Európai Unióban látja a saját jövőjét, és ennek érdekében az Európai Unió tagsághoz szükséges reformokat a polgárok érdekében ha, közlekedés nélkül végrehajtja. Köszönöm szépen, most megadom a szót Creighton asszonynak a tanács nevében. Thank you. Köszönöm megint a szót, elnök úr, tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy támogatom, illetve osztom Tanok úr nézetét, mi szerint Montenegró kicsi, ám gyönyörű ország. Lélegzetelállító a szépsége, és azzal is egyetértek, hogy nagyban hozzájárulhat ez az ország az európai család értékeihez. Reméljük, hogy ez időben és sikerrel megtörténik. A csatlakozás persze nagyon összetett, nehéz, és sokszor kudarcokkal is járó, csalódásokkal járó folyamat. Az új tagjelöltek általában magasabb követelményeknek kell megfeleljenek, mint a korábban csatlakozott országok. Az AKI kommuniter bővülése miatt is magasabb a mérce, mint korábban volt. Ugyanakkor ez egy pozitív lehetőség is a tagjelölt áll számára is, amely ez esetben Montenegró, meg a mostani tagállamok számára is. A tárgyalási keret Montenegroval kapcsolatban ezt az új megközelítés új módszertant alkalmazza. A jogállamiság fejezetében belül előrelépéseket a csatlakozási tárgyalások egészéhez kapcsolja. Ez, ez a módszertan szerintem jól működik. Ennél fogva a jogállamiság fejezetét korán tettük napirendre a tárgyalások során, hogy bőven legyen idő arra, hogy a megfelelő jogszabályokat, intézményeket pályára állítsák, és a végrehajtás elinduljon, mielőtt a csatlakozás időpontja eljönne. Ez a hitelesség elvét erősíti a bővítés folyamatában, és ez szerintem rendkívül pozitív. A csatlakozási tárgyalások sikere természetesen főképpen attól függ, Montenegró mennyiben teljesít, ám mi készen állunk arra, hogy segítsünk bármely módon E, ebben. Továbbra is szorosan együtt szeretnénk működni önökkel, az Európai Parlamentben levő barátainkkal, az elnökség munkája során nem csak a Montenegró, nem csak Montenegrót segítve a csatlakozás folyamatban, hanem a többi tagjelölt ország útját is egyengetve, abban az együttműködés szellemben, amely remélem eddig is érvényesült. Számítunk az önök támogatására az Európai Parlamentben, és különösen az állampolgárok támogatását fenntartva a tagállamaimban, amely egy közös erőfeszítés célja és tárgya kell legyen, hiszen rendkívül fontos a bővítés szempontjából. Köszönöm a kiváló vitát, köszönöm az együttműködés szellemét, amely érvényesült ebben a házban, és köszönöm, hogy most meghallgattak. Okay. Köszönöm szépen, Kréton asszony. Állásfoglalási indítvány született ebben a témában amely holnap 11 óra 30 perckor képezi szavazást tárgyát.